Remélem, hogy a továbbiakban is ezen az úton folytatjuk majd. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és ez volt az utolsó felszólalás. Ezzel berekeztem az ülést délután